körzetben napokig kell sorbálniuk, hogy pár eurót kapjanak uniós támogatásból. Nevetséges. Köszönöm elnök asszony. Tikau asszony egy perc. Mulțumesc, președinte.